Elkezdjük az első napi rendi pontot. Ez egy kiemelt vita. A tanács és a bizottság nyilatkozatai, az uniós és tagállami intézkedések a szíriai konfliktus miatti bevándorlás kezelésére. Először a tanács képviselője kért szót, Leszkovicsius úr parancsoljon. Köszönöm, tesz volt. Miniszter úr parancsoljon, önél szó. Good morning. Jó napot kívánok, elnök úr, tisztelt képviselők! Az elmúlt években Szíriában számos tragikus mérföldkőnek tekinthető esemény volt. A menekültek száma akiket már regisztráltak, vagy akik arra várnak, már több mint egy millió, több mint fele, felül, fele e, menekülteknek gyermek, egy negyede nő. Több mint két millió e, menekültre várhatunk még. Azok, akik e, erőszak, erőszakos átköltöztetés és egyéb erőszakos cselekedetek áldozatává válnak. Az ENSZ becslése szerint összesen 3,5 millióra nőhet a belső események miatt a menekültek száma még ez év végéig. A tagállamok és a tanács nagy aggodalommal követi a szíreseményeket. Tudatában vagyunk annak, hogy milyen kihívás előtt állnak a tagállamok a Szíriából érkező menekültek áradatával kapcsolatos nyomás miatt. Tegnap az igazságügyi és belügyi tanács ülésen is érintettük ezt a kérdést részletesen. Az Európai Uniónak egyértelműen támogatnia kell a válság sújtotta területeket. A tanács a bizottság tényfeltáró missziójának jelentését kapta meg a közelmúltban a szíriai emberi jog, jogsértésekkel kapcsolatos felmérést követően. Jordánia, Libanon, Irak és Törökország sem mentes szíriai események hatásaitól, hiszen Nekik kell elsősorban helyet biztosítani azoknak, akik mindent elveszítettek Szíriában. Ugyanakkor a nemzetközi közösség felelőssége is nyilvánvaló, hiszen támogatást kell nyújtani továbbra is a szokásos, generózus formában. Szinte minden tagállam keresi a lehetőségét annak, hogy hogyan lehet a szír nép szenvedését enyhíteni országon belül és azon kívül. Mindez természetesen az igen nehéz gazdasági környezetben és sok esetben súlyos költségvetési megszorítások mellett. Az ezévi válság humanitárius segítség alapja meghaladja a másfél milliárd eurót, ennek kétharmadát a tagállamok adják. További 412 millió eurót mobilizáltak nem humanitárius EU forrásokból. Döntő többsége ennek az összegnek a helyi közösségeket fogja Szíriában sor, szolgálni. 1,9 milliárd további, további 1,9 milliárd euróval az Európai Unió a az országon belüli tevékenységét, nyomon követő és ellenőrző tevékenységét kívánja javítani annak érdekében, hogy a humanitárius tevékenységeket erősítsük, a szükséget enyhítsük. A, konfliktust lezár, a konfliktus pedig lezárhatóvá váljon. Közép és hosszú távon az Európai Unió célkitűzése nem csak az, hogy segítséget nyújtson a menekülteknek, hanem hogy segítse az, a régióban az országokat, a közösségeket, mindazok, akik, akiket és amiket a jelenlegi menekült hullám érint. Nemzetközi partnerként, regionális védelmi tervet, kereteket tervezünk, amely a humanitárius válságot kezelni várhatóan jövő év elejétől indulna be. A bizottságot felkértük arra, hogy folytassa ezt a nagyon fontos munkát. A szír állampolgárok visszatelepítése, illetve elhelyezése a tagállamokban azoké, akiknek jelentős védelemre van szükség, az európai menekült alapból eh, kaphatnak támogatást a migrációs alapból, bár ez még a tanács, az Európai eh, Parlament közti tárgyalások eh, lezárását követően indulhat csak el. Elnök úr, tisztelt képviselők! Ma délelőtt a menekültekről beszélünk, de nem szabad céltéveszteni. A legfontosabb, hogy békés, demokratikus átmenetet biztosítsunk Szíriának, és véget vessünk az erőszaknak. Hangsúlyoztuk a politikai megoldás jelentőségét. Az egyetlen lehetséges megoldás ez e háborúban. A biztonsági tanácsnak is hatékonyan kell e célból fellépnie. A főképviselő üdvözölte az ENSZ biztonságtanácsának szíriai vegyi fegyverekre vonatkozó határozatát, hiszen ez egy alapvetően fontos lépés a szírválság és háború befejezése szempontjából. A hágai OPCHV tanács is ugyanígy vélekedett. A szír tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos állásfoglalásban elítélik a vegyi fegyverek bevetését, bűncselekménynek tekintik, és összeegyeztethetetlennek tartják a, az, a humanitárius eljárásokkal. A tanács kapcsolatban van a gyakorlati támogatás megvalósítása érdekében ezekkel a testületekkel. Nemzetközi szinten fontos, hogy tovább folytatjuk a munkát. Egyesült Államok, Oroszország, az, az ENSZ, az arab országok nemzetközi szinten reagáltak az eseményekre világosan érvényesíteni kell a 2012. június 30-i Genfi megállapodást és a nyomonkövető konferencia határozatait. Tisztelt elnök úr képviselők! Az elmúlt két évben a szíriai konfliktus súlyosbodott, és polgárháborúvá alakult. Az ártatlan szír állampolgároknak humanitárius segítséget kell nyújtani. Erre sokkal nagyobb szükség van, mint bármikor. Az EU és tagállamai jelentős mértékben részt vesznek ebben a munkában, és továbbra is vezető szerepet játszanak az erőfeszítésekben. Forrásainkat felhasználva az elnökség határozottan tovább kívánja vinni e tevékenységet. Újra bebizonyult, hogy a parlamentnek, e háznak milyen fontos szerepe van abban, hogy nyomon kövesse az eseményeket. Rámutatott a parlament arra, hogy milyen öm, gördülő hatása van az ottani eseményeknek a régió többi országaira. Akkor tudunk a leghatékonyabban segíteni, hogyha mi Európai Uniós szinten, intézményi szinten és minden egyes tagállam együttműködésében koordináljuk lépéseinket. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most a bizottság nevében Michel Barnier biztos kért szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, hogy erre a vitára lehetőséget biztosítottak. Ez egy nagyon tragikus, sürgető kérdés és téma. Zsorzsiával kolléganom New Yorkban tartózkodik, Cecilia Malmström Lampedusán tartózkodik Barroso elnökkel együtt, és ők arra kértek engem, hogy a nevükben is szóljak hozzá a vitához, illetve szeretnék beszámolni a bizottság nézeteiről is amelyekre részben kitért a litván miniszter úr is. Ami a gyász percet illeti, amelyre tegnap került sor, a bizottsági szolidaritását, együttérzését szeretné kifejezni az áldozatokkal, családjaikkal az új súlyos tragédia kapcsán, amelyre néhány nappal ezelőtt Lampedusán került sor. Az áldozatok között nagyon sok gyermek és nő volt, akik a közel-kelettől, illetve Afrikából eh, menekültek, és próbáltak megérkezni eh, Lampedusa-ra. Nemzetközi kezdeményezésekre van szükség, illetve ami az orosz eh, és amerikai megállapodásokat, illeti a vegyi fegyverek megszüntetésére. Szíriában nagyon sok vegyi fegyver van. Az ENSZ annak lehetőségét, hogy katonai visszacsapásra kerüljön sor, viszonylag csekélynek tartja. Inkább szeretné azt, hogyha a helyzet Szíriában stabilizálódna, a katonai fellépések és műveletek a helyszínen folyamatosak. A bizottság eh, alelnöke Keti Eston folyamatosan hangsúlyozta annak szükségességét, hogy nagyon fontos eh, politikai megoldást találni, ami az egyetlen eh, módja annak, hogy ennek a háborúnak véget vessünk, és a biztonsági tanács is kifejezésre jutott ezt a véleményét. Hát nagyon fontos a konfliktusnak véget venni. Az Európai Unió folyamatosan jelezte azt, hogy rendelkezésre áll, az állásfoglalás keretében megfogalmazott intézkedésekre, az OIAK tanács végrehajtó bizottságának segítségével, amely értékeli azt, hogy hogyan tudja a műveleteket segíteni a helyszínen. Kefélyes Ashton véleménye az, hogy nagyon fontos válaszút előtt állunk, nagyon fontos ezt a mantumot megragadni, érzékelni súlyosságát és jelentőséget a nemzetközi közösségben. Minden egyes partnerünkkel együtt fogunk dolgozni, Oroszországgal, az arab országokkal, az ensz az USA-val, annak érdekében, hogy megfelelő politikai választ tudjon kidolgozni a nemzetközi közösség, amely egy egységes válasz kell, hogy legyen a az biztonsági tanácsának állásfoglása, a Genfi jegyzőkönyv meg, megvalósítását megszavazta, amelyet 2012. júniusában sikerült elfogadni. És ahogy Liszkevisius miniszter úr elmondta, Szíriában egy jelentős nemzetközi válságról is szó van, hiszen egy harmada lakosságnak lakhelyét elhagyni kényszerül. Több mint két millió menekült, távozott a szomszédos országokba, az ENSZ illetékes szervének felmérései alapján Lib- eh, Libanonba, Jordániába, Törökországba, eh, Irakba és Egyiptomba. Az Európai Bizottság nevében el szeretném mondani azt, hogy ezeknek az országoknak a hatóságai szolidaritást vállaltak, ezeknek az országoknak a lakosai is szolidaritást vállaltak a szír menekültekkel eh, az ENSZ úgy értékeli, hogy év végéig a szír menekültek száma a szomszédos országokban el fogja érni a 3 35 és fél milliót. Az Európai Unió a nemzetközi segítségnyújtás első vonalában marad, több mint két milliárd eurót bocsátott rendelkezésre 2011 óta. Ezt a bizottság tette, és a tagországok természetesen a parlament ellenőrzése mellett annak érdekében, hogy a humanitárius segítségnyújtást támogassa. Az Európai Unió messze az első donor ebben a nemzetközi válságban, de természetesen vannak korlátaink 2013-ra nézve is 56%-a, tehát több mint a 50%-a ennek a segítségnyújtásnak a Szíria szomszédait érinti, 44%-a pedig Szíriához jut el. A szomszédos országok Líbia, Jordánia legfőképpen szintén azt jelzik, hogy kapacitásaik elérték határaikat, tehát nem tudnak mit tenni. Az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a szír menekültek a szomszédos országokban humanitárius segítséghez juthassanak, illetve jogi védelmet élvezhessenek. Tisztelt képviselők, a regionális védelmi program, a rövid és középtávú programok szintén folyamatban vannak, illetve ezek előkészítése. A tagországokkal szoros együttműködésben, illetve nemzetközi partnereinkkel szoros együtt még, e, együttműködésben a szolidaritás védelmet is jelent, viszont fejlesztési kezdeményezéseket, amelyekre Libanonban, Irakban, Jordániában kerül sor, illetve ezekből nem csak a szír menekültek profitálhatnak majd, hanem más országokból érkező menekülteket is igyekszünk ezekkel segíteni. Gutyeres úr, aki a menekülteket felelős főképviselő, arról számolt be, hogy tízezer szíriai érkezett Európában, Németország, Finnország, Ausztria, Dánia, Magyarország, Luxemburg, eh, Svédország, eh, Hollandia, Írország döntött eh, kap, ezek emberek kapcsán azzal, hogy humanitárius segítséget nyújt ezeknek az embereknek azért, hogy megtelepedhessenek. Az Európai Bizottság köszönetet szeretne mondani ezeknek a tagországoknak a szolidaritásukért, illetve az, azért, hogy a közös erőfeszítéseinket kiegészítették saját segítségnyújtásokkal, és nagyon reméljük, hogy más tagországok is követik majd ezt a jó példát. 50 ezer szíriaikért nemzetközi védelmet a válság kezdete óta. A kérvények nagy részét Svédországban és Németországban nyújtották be a szíriai menedékjogot kérő különböző útvonalakat választanak az Európa eléréséhez, Törökországon keresztül, Bulgárián keresztül, Görögországon, illetve a nyugati Balkán országainkon keresztül érkeznek, illetve tengeren keresztül, Törökország, Görögország vizein keresztül, és megpróbálnak messzebbi célpontokat is elérni, mint Olaszország. Természetesen működnek a bűnbandák is, akik kiaknázzák, kihasználják és visszaélnek ezeknek az embereknek reménytelen helyzetével. A Lampedusai katasztrófa számos nagyon súlyos dologra hívta fel ismét a figyelmet. A lampedúzai lakosság önkormányzatának szolidaritás az, amit szintén hangsúlyozni szeretnénk ebben az összefüggésben, és ezért köszönetet szeretnénk mondani. Nem szabad attól elégülteknek lennünk azonban, hiszen ezek a bűnözők jelentős forrásokkal rendelkeznek, és nagyon fontos megsegítenünk a menedékjogot kérőket. Malmström kolléganőm tegnap javaslatot tesz, lett a miniszterek, belügyminiszterek tanácsán ebben a témában a menedékjogot kérők áradata, akik Európába érkeznek, nem összevethető azon menedékjogot kérők számával, akik Szíriában tartózkodnak még mindig, illetve a szomszédos országokban, mindjárt mondom a számadatokat. Viszont azon reményvesztett emberek száma, akik Európába szeretnének eljutni, növekszik folyamatosan, és Máltán, Cipruson, illetve Olaszországban próbálnak megérkezni. Bulgária, Ciprus, Görögország, napo, ide naponta uh, rengeteg szíriai érkezik, Olaszországban szintén növekedtek a menedékjogot, újonnan érkezettek száma, akik átkeltek a földközi tengeren. Tehát fel kell készülnünk, fel kell vérteznünk magunkat még egy súlyosabb helyzetre, és az Európai Bizottság részt vett egy segítségnyújtási misszióban, illetve a Frontex eh, is bekapcsolódott a saját eszközeivel ebbe a munkába, a HCR-rel, illetve a menedékjogi, az ENSZ menedékjogi szervezetével, egyeztetve Bulgáriában, Görögországban és Cipruson is fel kell készülni a menedékjogot eh, kérők befogadására. Nagyon fontos tehát ezekkel a nemzetközi szervezetekkel is együttműködni, hiszen nem pusztán nemzeti kérdésről van szó, és nem egy tagország feladata megoldani egyedül ezt a kérdést, elbarikádozni a magát. Éppen ezért több Európával van szükség. Mindennyiunkat érintenek az ilyen típusú válságok, éppen ezért fel kell készülnünk, és még nagyobb szolidaritást kell tanúsítanunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Már bizonyos intézkedéseket elindítottunk a tagországok megsegítése érdekében, annak érdekében, hogy koherens megközelítést alkalmazhasson az EU, a frontex együtt és az ENSZ szervezetével együtt. A külső határokon nyújtandó segítségnyújtás, illetve az ő visszavezetésük is nagyon fontos. A frontex e, egyeztettünk, illetve a délkeleti részeken, ahol vegyes beáramlással kell számolni, és a befogadó országok részt vesznek ezekben a műveletekben, nekik e, különleges felelősségük van abban, hogy az Európai Unió intézkedéseit megfelelően valósítsák, meg beleértve a vissza nem küldés elvét. Tehát a rendelkezés álló eszközökkel mindent meg kell tenni a válság megoldása érdekében. És plusz finanszírozásra is lehetőséget kell keresni a költségvetési hatóságokkal együtt, erre ugyanis szükség lesz. Tehát nagyon fontos, hogy egy intenzívebb tevékenységgel egészítsük ki a korábbi finanszírozást, amely az érintett országokat támogatni képes. Hogyha ez a helyzet tovább rosszabbodik, mint ahogy ettől tartunk is, és még több menedékjogot kérő érkezik, akkor a Frontexet meg kell erősíteni, közös felépéseit meg kell erősíteni, és műveletét, és egy ilyen megerősítés nem elképzelhető a tagországok plusz erőfeszítései nélkül illetve plusz finanszírozási koordinációs forrásokat is rendelkezésre kell bocsátani egy olyan költségvetési helyzetben, amely már így is megszorításokkal terhel. A civil védelmet életen az Európai Uniónak feladata van, nem felejtettem el azt a munkát, amelyet önök is elvégeztek 2006-ban, amikor a civil védelem érdeke, érdekében dolgoztak, és Zsorzsiával három és fél éven keresztül dolgozott azon, hogy egy jobb megelőzési választ tudjunk adni a tagországi források felhasználására, tehát nem új eszközök létrehozásáról van szó, hanem annak érdekében, hogy a természetes katasztrófák, katasztrófák, politikai, humanitárius katasztrófákra jobb választ, gyorsabb választ tudjon adni az Európai Unió, mint például a Szíriából érkező menedékjogot eh, kérők és a bevándorlás kapcsán. Ezek nagyon érzékeny eh, témák, a szíriai válság, illetve más válság is ugyanebben a térségben, a terrorista fenyegetés érinti Európát a Szíriába távozott katonák száma is növekedett, és ezeknek a harcosoknak a száma szintén növekedett, de ők közül nagyon sokan extremista fellépésekbe is bekapcsolódtak és nagyon fontos, hogy európai érdekeit érvényesítsük. Ezeket az legfőbb aspektusokat szerettem volna megemlíteni a humanitárius válság kapcsán. Fontos, hogy óvatosságot tanúsítsunk az európai katonák mobilizása kapcsán és Szíriában. Hölgyeim és Uraim, elnök úr! Ennyit tettem a a bizottság nevében, illetve Zsorzsia és Malmström biztos asszonyok nevében, akik elnézést szeretnének kérni, amiatt, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. Köszönöm. Kommissar, herzlichen Dank. Wir treten nun in... Biztos úr, köszönöm szépen. Manfred Weber kap először szól. Köszönöm szépen, kedves kolléganők, 93 ezer halott van Szíriában a polgárháborúnak az ENSZ felelőssége alapján 2,6 millió ember, illetve még ennél is több Szírián belül volt kénytelen elhagyni lakóhelyét. Új menekültáborokat kellett létrehozni, és a saját menekültjeit űzi el Szíria Jordánia óriási erőfeszítéseket tesz. Hölgyeim és uraim, a konfliktus, amit Szíriában megélünk, ez a közvetlen környezetünkben van. Ciprusban csak nézhetjük azt, hogy mi történik. Éppen ezért nagyon jó erről a témáról ma beszélni. Kolléginnen, kollégen! Kedves kollégák! Elsősorban az a legfontosabb, hogy ennek az őrületnek véget vegyünk. Mindenkit emlékeztetni kell arra, hogy ehhez kell, ezért kell dolgoznunk. Óriási kihívást jelent a menekültek kérdése is, köszönetet kell mondjunk a bizottságnak, hiszen a helyszínen jelentős segítséget biztosítanak. Konkrét problémák merülnek fel. Egyrészt Európának kontingens kell tudni biztosítani a tanács képviselőjének szavait értettem, de tényeket nem hallottunk. Szükség van arra, hogy Európa és a tagállamok olyan konti- menekült kontingenseket vállaljanak, amely jelentős segítséget jelent, és az, hogy kiválasszák ezt a kontingenst, az a HCRC feladata. A biztos és az alelnök tizen, eh, jelentős finanszírozási problémákat is eh, emlegetett gyalázat, hogy az Európai Unió még nincs abban a helyzetben, hogy eleget tegyen a szomszédos országok iránti felelősségének. Kedves kollégák, ami a lampedúzai drámai eseményeket illeti, nos, a szír kihívás ellenére tudatában kell lenni annak, hogy megkülönböztessük azokat az embereket a határon, akiket üldöznek, és akik illegálisan akarnak bevándorolni. És ez az utolsó elnök úr, amit szeretnék elmondani, azt kérem az Európai Tanácstól, hogy ö, ö, végre lépjen. Nem technikai kérdésről van szó, hanem az, arról, hogy ahol Európa a szívét mutatja, ahol humanitárius, azt konkrét megoldási gyakor- javaslatokká tudja és tette ki átalakítani. Köszönöm szépen, Svoboda kollega. Köszönöm. A frakción belül három szír menekültet fogadtunk, és egyeztettünk velük. Az egyik, egyik palesztin, egy ifjú hölgyről van szó, ő elmondta nekünk, hogy palesztinként milyen külön nehézségei voltak, mert ugye nem minden arab ország fogadja tártkarokkal a palesztin menekülteket. Földközi tengeren hajóval közelítette meg Európát, száz ember meghalt az út közben. Ő szerencsés volt, és elért Európát. Azt is elmondta, hogy a szír, szíriai kínzások és börtönbe jutások ellenére nagyon nehéz volt Európában egy átmeneti letelepedési engedélyt kapnia. Megkérdeztük tőle, hogy mit vár Európától. Ő azt mondta, hogy hát nyilvánvalóan vissza akarnak menni, de jó lenne, hogyha valami képesítést vagy képzést kapna Európába. Ha amikor ismételten béke lesz Szíriába, akkor nyilván érkeznek majd Európába különböző szakértők. Mi szeretnénk lenni ezek a szakértők, mondta ő. Azt hiszem, hogy ez nagyon okos gondolat. Korlátozott számmal és korlátozott időre, de meg kell nyitni a határainkat. Más országokban más mennyire készek arra, hogy a menekülteket fogadják. Ha megnézzük, hogy hányan kérnek menedéket, hogy hány ilyen, kér, hány ilyen kérelmet fogadnak el, akkor Bizony eltérők a számok Európában, bizonyos országok teljesítik feladatukat, mások nem. Például a belügyi tanács eredményével, vagy reakciójával, reakciója nagyon szomorú. Egy task force-ot akarunk csak csupán felállítani. Nem erre van szó. Fel kell lépni. Tennünk kell valamit. Egyetértek Weber úrral. Farrombolyúrnak írtam tegnap. A következő európai csúcs napirendjére ezt, ki, ezt a témát ki kell tűzni. Nem a belügyminiszterek témája ez, tudjuk, hogy milyen korlátaik vannak. Mindennyiunk számára fontos ez, az összes kormány főnek és az összes miniszterelnöknek meg kell tenni a feladatát, dolgát ezzel kapcsolatban. A menekülteket nem csupán el kell helyezni valahol, adjuk meg a lehetőséget, hogy tanuljanak Európában, vagy szakmát tanuljanak, vagy tanulják meg, hogy mi az, hogy szabadság, mi az, hogy demokrácia. Azt szeretnék, hogyha Szíriában nem lenne sem Assad, sem dzsihadisták. Szabad Szíriát szeretnének, és ehhez azt hiszem a mi segítségünk is elkér. Ami a szomszédos országokat életi, azt mondják, fel kell őket kérni, hogy tartsák nyitva a határaik, azt kérjük tőlük, hogy tartsák nyitva határaikat, tehát Jordániát és a többieket. Miért? A mi határaink nyitva vannak? Legyünk egy kicsit őszintébbek ezzel kapcsolatban. A humanitárius folyosókat tartsuk nyitva, így az emberek el tudnak ide jönni. Átmeneti szálláshelyeket kell létrehozni, hogy a menekülteket ott el tudjuk helyezni. Szakképzést, képzést kell adni a menekülteknek igaz. Ezt a kegyetlen, ennek a kegyetlen háborúnak véget kell venni. A vegyi fegyverek elpusztítása az első lépés, de csupán az első lépés. Munkánkat addig kell folytatni, amíg Szíriában nincs béke és megbékélés, akkor az emberek tudják, hogy vissza tudnak térni, de lehetőséget kell nekik adni, hogy új Szíriát építsenek fel. A menekültség tragédiáját föl kell használni arra, hogy lehetőségé váljon ez, és az emberek az Európai Unió filozófiáját tudják elvinni Szíriába. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő Ferhofstadt úr. Köszönöm szépen, azonnal kérdést intézek a tanácshoz és a bizottságtól. Nem tudom, hogy el tudják-e fogadni, amit a parlament javasol, mégpedig azt, hogy Európai Humanitárius Konferenciát szervezzünk-e kérdésügyben. Ez a parlament kérése az állásfoglalásunkban. A vita vége előtt szeretném hallani, hogy a tanács a bizottsággal együtt részt tud-e venni ennek szervezésében. Egyértelmű, eh, Fédrej és Svoboda úr hozzászólása is jelezték, hogy erre mekkora szükség van. Nem kérhetjük a többieket arra, hogy nyissák meg ajtaikat a menekültek előtt, és mi pedig ne tegyünk senkit. Már pedig most erről van szó. Németországnak 5000 emberre új átmeneti rendelkezéseket hozott Svédország, állandó letelepedést adott 1900 embernek Finország is tett néhány dolgot, és ennyi. Vannak olyanok, akik 50 szír menekültnek adnak kvótát, ez botrány, cinikus. A lehető leggyorsabban szükség van egy ilyen konferenciára, ahol a bizottság és a tanács és az összes tagállam megállapodhat a menekültekkel kapcsolatos teher megoldásáról, megosztásáról, hogy mindenki nagyjából azonos erőfeszítéseket tegyen, mint Svédország és Németország tett. Azon kívül Libanon és Jordánián is segíteni kell. Közvetlen költségvetési támogatást kell biztosítani nekik, és makrofinanciális támogatást. Egyébként képtelenekké válnak ezek az országok arra, hogy a menekült áramot befogadják. Végül pedig meg kell nézzük azt is, hogy szükség van-e vagy sem arra, hogy az átmeneti védelmi irányelvet aktiváljuk, úgy, ahogy Koszovóval tettük. Jó megoldás volt, ahogy Szoboda úr helyesen rámutatott erre. Ezek az emberek nem örökre akarnak ott maradni az Európai Unióban, átmeneti védelmet kérnek, addig, amíg nemzetközi szinten sikerül megoldani a problémát. A kérdésem tehát egyértelmű, Bárnyi úr, és egyértelmű, amit a litván kormány miniszterének is felteszek. Készek-e arra, hogy egy ilyen európai humanitárius konferenciát megszervezenek? Készek -e erre? A parlament kéri. Mi részt akarunk ebben venni? Tudjuk, hogy meg kell hívni a szomszédos országokat, az ENSZ nemzetközi ügynökségeit, és a Szír Nemzeti Tanács és más e területen dolgozó képviselőit is. Végül pedig, elnök úr, hozzászólásomat azzal szeretném megismételni, amit elmondtam már. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi közösség hozzáállása a szír tragédiához gyalázat. Továbbra is az marad. Igen, persze a vegyi fegyverek problémáját remélhetőleg megoldottuk. De mi a helyzet a folytamos és folytatólagos tömeggyilkosságokkal, amit az Assad rendszer folytat. Ezreket öltek meg vegyi fegyverekkel, de több mint százezreket egyéb formában, és még mindig vakok vagyunk e tragédiára. Nem látjuk. Úgy gondolom, hogy húsz év múlva a történelemkönyvek minket gyávának fog majd nevezni, és lehet, hogy pillanatnyilag tényleg azok vagyunk. Köszönöm. Sargentini asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony nagyon sok javaslatot hallottunk. Ismertük, hogy milyen tények vannak a szír menekültek milliója, négy millió menekült Szírián belül, Törökország, Jordánia és Libanon befogadóhásait. És mi az Európai Unió válla válasza? Szorosabbra húzzuk a pénztárcánkat, és Eh, kérjük Libanont, hogy továbbra is fogadja be a menekülteket, és még egyszer bezárjuk a, eh, és még egyszer, és még egyszer eh, a pénztárcánkat, és ennyi. Az NHCR-re pedig Európából 8000 menekült befogadását kére. 8000 menekült számára kérletelepedést. letelepedést. néhány országot már említett, amelyek sokat tettek, valóban Svédország sok, mindent, sok mindenkit befogadott, az én saját országom volt az, amely 2013-ban 50 embert hajlandó befogadni. Gyalázat. Európa soha nem tett ezek ország, ezeknek az embereknek a letelepedéséért, és most se tesz semmit. De vannak olyan ország, csak kivéve néhány ország, Litvánia az egyik ilyen, és most a litván miniszter itt azt mondja, hogy a tanács mi mindent kíván tenni, mi mindent tesz, ami megint azt jelenti, hogy szorosabbra húzzuk a pénztárcánkat. De uram, hogyha most itt azt mondja, hogy Litvánia is 50, 100 vagy 150 menekültet eh, Szíriából befogad, és megkéri a 27 másik kollégáját, hogy ugyanezt tegye meg, akkor az már jelentős lenne. Akkor, akkor mondhatjuk Libanonnak, Törökországban és Jordániának, hogy hogy nem az egyetlen megoldás az, hogyha pénzt biztosítanánk az elmúlt hetekben láttuk egyre gyakrabban egyre többen érkeznek nap mint nap, nem csak a földközi tenger egyéb részeiről, és elsüllyednek, meghalnak. Ezek, ez is óriási feladatot jelent Európa számára. A, a nagykövetekkel kapcsolatban kén, kell lépnie a probléma megoldására. Elnök úr, választ szeretnék kapni a litván elnökség részéről. Köszönöm. Kerkop kollega a következő. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Én nem hiszek a közös menekülügyi rendszerbe, de úgy vélem, meggyőződésem, hogy a parlamentnek és a tagállamoknak mindent meg kell tennie azért, hogy ezt a szörnyűséges humanitárius válságot ö, politikai, pénzügyi és humanitárius segéllyel sikerüljünk, ö, próbáljuk enyhíteni, amely a földközi tenger másik partjával. Egyre több a menekült, és egyre nagyobb annak az esélye, hogy még többen szállnak hajóra, hogy életük veszélyeztetésével elérjék Európát. Nagyon fontos, hogy megfelelő ö, együttműködés legyen a tagállamok között, de nem jogi kényszerítő erővel kellene, kényszerítő erő hatására kellene tennie, hanem morális, ö, ok, morális forrásból kell táplálkoznia. Nagyon fontosnak tartom, hogy a tragikus Lampedúziai eseményekre odafigyeljünk, megfelelő tanulságokat kell ebből levonni. A tagállamok menekültügyi, próbál, menekültügyi rendszerére valószínűleg nagyon komoly nyomás fog helyez, helyezkedni. Ezt nem úgy kell kezelni, nem úgy kell erre előkészülni, hogy homokba dugjuk a fejünket. Nagyon fontosnak tartom, hogy tudatosan fogal, fogal, foglalkozunk ezzel. Ez nem csak olasz, spanyol vagy máltai probléma, Elég sok Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy Németországban is a szír menekült. Örülök annak, hogy a bizottság azt mondja, hogy többet kell tennünk az európai tengeri határokért, a tengeri határvédelmélemére. Úgy gondolom, hogy hatékonyabban és elszámoltathatóban kell a háború által sújtott országoknak támogatást nyújtani, és tanulnunk kell a múlt hibáiból. Köszönöm szépen, Gabriele Zimmer. Herr Präsident! Elnök úr, szeretném minden tiszteletemet kifejezni azok iránt, akik lampedúzában más embereknek segítenek, élet, életveszélyből megmentik őket. Úgy gondolom egyértelmű, mind az olasz törvénykezést kritizálnunk kell, mind pedig a tagállamok között és az EU szinten eh, történő eseményeket kritizálni kell. Valóban gyalázat az Európai Unió számára, ezt, ezt ki kell mondjuk. E helyzet tükrében a humanitárius katasztrófa és az Európai Unió, az Európai Unió felelőssége alapján, hogy most arról beszéljünk, hogy semmit nem szabad az európai menep, vagy nem kell az európai menekültpolitikán megváltoztatni, ez nem csak, hogy a fejünket a homokba dugjuk, nem. Ez azt jelenti, hogy nem vállaljuk a felelősségünket. Sőt, nagyon örültem, amit Weber úr mondott. A CSU képviseli, illetve a CSU tagja, de akkor, amikor a német belügyminiszter ezt a fajta ellenzékiséget elfogadja, örülök, nagyon jól tudja, hogy miket mondott a miniszter. Katasztrofálisnak tartom. Egyszerűen lehetetlen, hogy odaálljon valaki, és azt mondja, hogy felfoghatatlan, hogy még több szolidaritást kérnek. Nem szabad, ezt nem engedhetjük meg. Aki így beszél, az felel a menekültek eh, németországi lakhelyének megtámadásáért is. Nem ez a megoldás. Úgy gondolom, az európai konferenciát, migrációs és menekültügyi konferenciát valóban meg kell tartani, hogy konkrétan mondjunk valamit a jelenlegi helyzetről, és tegyünk ellene valamit, másrészt pedig, hogy az európai menekült politika irányát megváltoztassuk, ma harmadrészt pedig a, azokat a lehetőségeket például hogy tagállamok közbeléphessenek és segíthessenek az Európai Unió külső határain kívüli országok menekült befogadására, ebben is lehetőséget, erre is lehetőséget kell biztosítani, nem is kell erről sokat beszélnünk. Az Európai Uniónak végre akkor megint visszanyer valamit a szolidaritás világában a hitelességéből. A, hadd mondjam el azt is, hogy nagyon sokat játszanak a, a számokkal, hogy egy millió lakosságra Németországban vagy Olaszországban hány menekültet fogadnak be. Ezek a számok, ezek a játékok a számokkal teljesen figye, figyelmen kívül hagyják az úgynevezett nem legális embereket, akik különböző országokban vannak. Hogyha velük nem foglalkozunk, hogyha végre nem nyitjuk ki a szemünket a probléma iránt, nem tárgyaljuk meg, akkor a szír helyzetet és a Szírián kívüli helyzetet nem fogjuk tudni hatékonyan megoldani. Szolidaritás, együttérzés lehet, és ez azonban csak vérgesíti a helyzetet, ezt pedig nem akarhatjuk. Köszönjük. Köszönöm a kollégának. Szalafrakosz úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első stratégiai eleme a vegyi fegyverek, fegyi, ö, fegyverek le, ö, megsemmisítésének megkezdődött, tehát elkezdődött a fegyverek megsemmisítés, ez nagyon pozitív. Úgy vélem, hogy a javaslatnak nem Putyin úrtól kellett volna származni, hanem tőlünk. Fontos, hogy meg, hogy meghatározó szinten is tudjunk, ki tudjuk fejezni a véleményünket, hiszen valószínűleg mi fogjuk megfizetni annak az árát, hogyha Szíriában hibát védünk. Az ENSZ kimondta, hogy két millió ember kényszerült arra, hogy elhagyja otthonát Szíriában, tízezer ember menekült el az országból az Európai Unióba tehát két millióból tízezer érkezett ide, ez egy viszonylag kis szám. Azt hiszem, hogy komolyabb munkára, erőfeszítésekre van szükség. Görögországban jelenleg 3 millió bevándorló él, és erről a tízezerről most úgy beszélünk, mint hogyha ez egy hatalmas szám lenne, de hát az előbb említett adatok fényében ez nem így van. Ne felejtjük el azt sem, hogy a migránsok problémája sokkal intenzívebb Görögországban, mint más EU-s tagállamokban. Tudjuk, hogy milyen, tragik, milyen tragikus következménye volt a háborúnak a szír lakosságra, illetve eljut ez a szomszédos országokba is. Legyünk szolidárisak. Köszönöm. Köszönöm szépen. A frakció felszólalások végén Stádler úr. Elnök úr, kedves kollégák! A szír tragédia az Európai Unió hibás szírpolitikájának része, és mellesleg az Európai Parlament is részese volt ennek. Az úgynevezett szír ellenállás oldalára álltunk, és tulajdonképpen a terrorista hálózatokat támogatuk. Biztos úr, ezek a hálózatok azok, amelyek több százezer menekült, különösen a keresztény kisebbségek eh, menekülésért, akik korábban Szíriában éltek. Hogyha meghallgatjuk, hogy ezek a ter- terrorista zsoldosok, amelyek részben, akiket részben arab országokból, Katárból és Szaudi-Arábiából finanszíroznak, hogyha ezeket a szörnyűséges történeteket meghallgatjuk, akkor tudjuk, hogy nem csak a rendszer felel ezért, hanem igenis ezek a hálózatok, amelyeket a nyugat támogatott. És ezért a gazdag arab világnak és Katarnak és Szaudarábiának is, amelynek a legmagasabb egyfőres jövedelme van a világon, igenis a menekült tragédia a megoldásába be kell, hogy kapcsolódjanak. Azok a zsoldosok, akiket oda küldtek, szintén felelnek azért, hogy idáig fejlődtek a dolgok. Ők felelnek, és ők finanszírozzák ezeket a hálózatokat Afganisztánon, Pakisztánon keresztül, és ezek az országok is felelnek a tragédiáért, és igenis be kell ezért a megoldásba is vonni őket, ez hiányzik az állásfoglalásból. Köszönöm, ezzel pedig eh, megadom a biztosnak a szót, hiszen kért lehetőséget arra, hogy közvetlenül válaszolhasson a kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy néhány percet adnak nekem a válaszolásra, azért, hogy közvetlenül reagálhassak. Számos képviselő megjegyzésre Weber úr, Szoboda úr, Ferhofstadt úr, Szargentini asszony, Cimmer asszony, Kirkopúr felvetéseire. A volt kérőkkel kapcsolatban ami az Európai Konferenciát illeti, én úgy érzem, hogy e, igen a válasz erre, az Európai Bizottság nevében mondhatom ezt, egy ilyen konferencia nem csak, hogy hasznos lehet, hanem szükségek és még pedig rövid határodéjon belül azért, hogy számos kérdést együtt kezelhessünk, hiszen ezt nem tudjuk mindig megtenni. Ebből a válságból le kell vonni a, vás, a tanulságokat, mint minden válságból. A humanitárius segítségnyújtás az európai országokban, akik első vonalban állnak, nem maradhatnak magukra, nem hagyhatjuk őket magukra ami a menedékjogot kérők befogadását illeti az csempészek elleni küzdelem kapcsán, és minden eszközzel fel kell lépnünk. Illetve nagyon fontos, hogy a civil védelmet közös eszközökből valósítassuk meg, hiszen Hogyha van politikai akarat, akkor igenis tudjuk, hogy hogyan lépjünk fel közösen, és közösen erősebbek vagyunk. Nagyon fontos, hogy stabilizáljuk ezeket az országokat azért, hogy az embereknek ne kelljen onnét elmenniük. Ezek a kérdések mind súlyosak, és legmagasabb szinten kell őket közösen kezelni. Az állam és kormányfők, az európai intézmények, a, um, um, menedékjogi fő biztossal együtt nagyon fontos, hogy válaszokat találjanak, tehát a bizottság válasz az európai konferenciára igen. Thank. Köszönöm szépen. Köszönjük a világos választ, biztostól. A tanács is minden bizonyal még reagál majd erre. A következő hozzászóló Matthew asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Lampedusa bekövetkezett uh, tragikus dráma, szíriai uh, menedékjogot kérők helyzet, olyan témák, amelyeket ismerünk itt a házban, és el kell gondolkoznunk bevándorlási politikánkon. Ez a válság lesújtó a szíriaiakra nézve, és nagyon fontos megfelelő védelmet biztosítani a számukra az ENSZ, két millió menedékjogot kérőt említett Szíriából, ezek a számok csak növekeznek, és az év végéig három milliót is elérheti az ők számuk. Nagyon fontos a szomszédos országokat is támogatni, akik tényleges segítséget nyújthatnak a menedékjogot kérők szemére azért, hogy ne legyenek gyökértelenek, ne váljanak gyökértelenni. Az Európai Uniónak anyagi kell nyújtania a menedéktábor számára is, aki több mint 98%-et fogadta a menekülteknek Szíriában. Tehát nagyon fontos, hogy Szíriában stabilizálódjon a helyzet, és hiszen ez a teljes régió stabilizálódása szempontjából is meghatározó. Biztos úr, nagyon örülünk annak, hogy ön pozitívan reagált a parlamenti kérdésekre, én a frakció nevében, ahogy Manfred Vérus ezt megtette, szeretnék kérdéseket feltenni, és nagyon örülünk annak, hogy a bizottság eh, reagált a, bírós, eh, az Európai Parlament kérésére. Egy globális eh, problémánk is van, hogyan kezeljük a bevándorlási áramlatokat Európába. Malmström asszony megpróbálták gondolkodni arról, hogy hogyan tudunk jobb szolidaritást, megfelelő elosztást kialakítani Európában. A tagországok azonban nem készek ebben együttműködni. Nagyon sajnálatos. Éppen ezért biztos úr, nagyon remélem, hogy Malmström asszony um, itt lehet legközelebb. Guillaume asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is hallottam a bizottság válaszát, Berni úr tette ezt meg a bizottság nevében. Nagyon régóta kérjük ezt nagyon sokan itt a házban, hogy a bevándorlási politikát globális szemszögből tekintsük, és nem pusztán építő kövekként, amelyek érdekeket jelentenek, de nem alakítunk rá ki globális választ. Hiszen Európát ez a probléma érinti, és érdeklődéssel hallgattam a tanács is. Örülnénk annak, hogyha ez a válasz nem csak a nemzeti válaszok összegzése lenne, az egyik vagy a másik érdekét képviselve, akik a határokon tartózkodnak a lakéket elhagyók kérdésében. Ami az állásfoglást illeti a menedékjogot kérőkkel kapcsolatban, a költségvetési megszorítások tükrében nem elégségesek ezek a források, nagyon fontos, hogy Európa vállalja felelősségét a befogadást illetően. Nagyon nehéz, sok nehézség árán jött létre ez a közös rezsim, és nagyon fontos, hogy e, teljes biztonságot nyújtsunk, és ne az a helyzet álljon fel, hogy egyre veszélyesebb a menedékjogot kérők számára. A tagországok rendelkeznek egy nagyon fontos fegyvertára a műveletekhez, jogalkotási szempontból is, annak érdekében, hogy szabályozott módon érkezhessenek a bevándorlók. A vízumokat nézzük, humanitárius vízukra is lehetőséget kell biztosítani, és Franciaország is fontos, hogy kivegye ebből a részét. A HCR nagyon fontos, hogy új utakat nyisson meg, most fontos, hogy szolidaritást vállaljunk a szíriaiakkal, illetve azon országokkal, akik őket befogadják. Köszönöm, Wikström asszony. Ja, de Köszönöm szépen, elnök úr. A humanitárius katasztrófa Szíriában hihetetlen méretet ölt. Az emberi szenvedés szörnyű dolog. Itt az ideje annak, hogy Európában demonstráljuk, hogy van olyan, hogy európai szolidaritás mindegyiküknek, mindegyik tagállamnak meg kell tenni a magáét, segítenünk kell a legrászorulóbbakon. Azt hiszem a legjobb módja ennek az, hogy menekült kvótákat állítunk fel, Törökországból, Jordéniából és Libanonból fogadunk be az összes tagállamban menekülteket. Svédországban 900, Németországban pedig 5000 menekültet fogadunk be. Jó lenne, ha más országok is követnénk a példánkat, példánkat hogyha mindenki részt venne ebben, akkor több százezer embert tudnánk már most is segíteni, védeni tudnánk őket. A következő lépés persze az kell, hogy legyen, hogy ezt az imént említett konferenciát megtartjuk, utána pedig azt kell biztosítani, hogy jogi biztonságot adunk ezeknek az embereknek, például különböző vízumokat adunk ki neki, nekik. Köszönöm szépen. Köszönöm, Flótrászony. Én szívesen adok egy percet a hozzászólási időmben a miniszternek, hogyha van mondani valója, hiszen úgy érzem, hogy az ön hallgatása nagyon súlyos a vita ezen pontján. Ön elmondta azt, hogy nagyon örült ennek a sürgősségi vitának, illetve hogy az állásfoglalás nagyon fontos kérdés. Én felteszem a kérdést, önnel elolvasta az állásfoglalást, és a tegnapi belügyminiszterek tanácsán foglalkoztak a mi javaslatunkkal. Felteszem a kérdést, hogy a mai vita kapcsán mi ez a mondani valója. Konstatálta a helyzetet, konstatálták a helyzetet az üléseiken, és áttették a, tehát a következő ülésre, de itt egy sürgősségi helyzetről van szó. Szóval van szó, éppen ezért kérjük azt, hogy ragadják meg ezt az alkalmat, és minden kolléga ezt elmondta már előttem, és mi szerint az Európai Unió rendelkezik -e megfelelő eszközökkel, politikai eszközökkel és kapacitásokkal annak érdekében, hogy azonnal fellépjen, és éppen ezért, miniszter úr, mi válaszadásra kérjük, önt ragadja meg a szót, és mondja el, hogy mit gondolnak a belügyminiszterek erről a helyzetről. Köszönöm. Van Hekke úr ist noch nicht hier im Moment. Nincs még itt a teremben, Borgécz úr. Három dolgot szeretnék elmondani, elnök úr. Először is Dublin. Jó lenne, hogyha minden ország részt venne. Németország mit tesz? Aztán az emberi hús, az emberi hús kereskedelmével kapcsolatban. Kérem szépen, mi lesz ebből? aztán a Gilia szigetén történtek, és nagyon szégyenletes dolgok. Bárnyé úr említette, hogy vannak olyan országok, említette, hogy milyen országok hajlandóak a menekülteket befogadni, Olaszország itt nem szerepel. Bározó úr Lampedusán van, lett a elnök úrhoz kéne talán fordulni ez ügyben, ahogy a pápa is mondta, ez, ez szégyenletes. Nos, szerintem a politikusok csak magukat reklámozni mennek el Lampedusa-ra. Nos, szerintem csak körbeviszik őket ott Lampedusán a politikusokat, aztán nem fog történni semmi szégyenletes. Köszönöm, Nyinszki asszony. Madame Nenski. Tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! Szolidaritásról beszélünk, ez a kulcs szóma. A szír menekültek tragédiája az európai szolidaritás próbaköve. Minden tagállamnak be kell fogadni menekültet, nem csak azoknak, akiket eh, a legjobban sújtja a menekült eh, áradata. Dublin 1-2-3 szerint azoknak az országoknak is be kell fogadni a menekülteket, eh, akiket a menekültek közvetlen áramlata elkerül. Módosítottuk a törvényeket annak érdekében, hogy a menekülteket az országok kapacitása alapján eloszthassuk Bulgáriába kapacitása például rendkívül alanyú, alacsony. Vannak olyanok, akik eh, még azt is mondják, hogy be kellene zárni a határokat. Másrészt eh, több forrást kell biztosítani azoknak az országoknak, akiket sújt a menekült ára. Ezeket a forrásokat arra kell használni, hogy a, a határon megfelelő létesítményeket inter, e, é, alakíthassanak ki, hogy ezek a menekültek inkább a saját országaikban maradjanak. A legrosszabb határszakasz Bulgáriában a bulgár-török határ. Bulgária olyan ország, amelyet nagyon sok menekült megcéloz. Ez óriási kockázatokat jelent nemzetbiztonsági szempontból. Hölgyeim és uraim, jelzést kell tudnunk küldeni és szolidárisnak maradni. Köszönöm szépen, Veronik de Kaiser a következő. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Még akkor is, hogy Európai jobban meg akarja nyitni a határait, nem fogja tudni elkerülni a genocidiumot Szíriában, illetve a, a tél közelettével kulcs, a kulcs Szíriában van. 6 millió ember kényszert elhagyni uh, lakóhelyét az országon, mert 2 millió menedékjogot kérő száma, és minden nap uh, 6 ezeren érkeznek uh, uh, Libanonba. A diplomatikai erőfeszítéseinket is erre kell uh, tennünk, és az Európai Unió uh, megpróbál mindent tőle tehetően megtenni. A Damaszi nagy követség működőképes, és, és nagyon nehéz helyzetben dolgoznak az ott alkalmazottak. Angelinának és csapatának gratulálni szeretnék a munkához. Damaszban 21 civil szervezet és az ENSZ, a Szociális Ügyek tanácsával együtt dolgozik, a miniszterrel. 2000 rebelis csoport létezik az országban, az alkaidához tartoznak, és minden szereplő megteszi a tőle tehetőket az UNICEF erőfeszítéseit, és nagyra kell értékelni. Három éve több millió gyermek nem, járt, nem jár már iskolában. Nagyon fontos erősíteni erőfeszítéseinket. Zsorzsévél biztos asszony azt mondta, hogyha valaki vízumot szeretne ahhoz, hogy Damaszban kapjon, akkor ez nagyon nehézséges. Fontos, hogy a diplomatáink meg kapjanak minden segítséget azért, hogy a diplomáciai munkájukat folytatni tudják. Köszönöm. Madame Schrake. Schrake asszony. Thank you, President, Commissioner, colleagues. For... Köszönöm szépen, Elnök úr, kedves kollégák, két és fél éve követjük nyomon a szírháborút. Politikailag és diplomáciai értelemben mindig olyan partvonalon maradt az Európai Unió. Olyan ez, mint egy aproxi háború, amely a teljes közel-keletet destabilizálja. Nincs megoldás belül, és nincs engedmény a vegyi fegyverekben, amely humanitárius katasztrófát jelent, és éveken át fenyegetett. A menekültek, helyzetük egyre romlik. Az Európai Unió forrásokat biztosít az e- a humanitárius támogatásokra, és a biztosnak, Georgie biztosnak gratulálok ehhez. De végre minden érintettel együtt lépnünk kell. Örülök annak, hogy az Európai Unió konferenciát szeret, szervez annak érdekében, hogy megtárgyalja ezt a soha nem látott katasztrófát, és segíthet végre abban, hogy a gyógyszer és minden egyéb is szükségleteket ki elégítse. Az, hogy Hollandia 50 vagy 250 országot választ, vállal, nem jelent semmit, hiszen egy olyan ország, mint Libanon naponta 6 ezret fogad be, többségük nő és gyermek. Nem maradhatunk vakok. Köszönöm szépen, Dodz Dájan asszony. Köszönöm, elnök úr. Egyre több szír menekült hagyja el az országot, a szörnyű háborútól menekülnek el, aggodalomra ad, ez okot. Az Európai Parlament is ezért foglalkozik a kérdéssel. Fontosnak tartom, hogy azok, akik a háború hatására elmenekülnek, kapjanak védelmet a nemzetközi közösségtől. Katonai módon nem, fog, nem avatkozunk a válságba, ez helyén való, de az is helyén való, hogy megfelelően szolidáris humanitárius választ adjunk. Még mindig sokan vannak, akik a halállal néznek szembe ö, ö, Szíriában. A szír keresztények helyzete is aggasztó, ők a legnagyobb nem muzlim kisebbség. Gyilkosságokról hallottunk, és sok dzsihadista arra kényszeríti őket, hogy áttérjenek az iszlám hídre. Er, ez nagyon aggasztó jelenség, figyeljünk erre is. Arra kérem a biztos bizottságot, illetve a fő képviselőasszony, hogy az összes olyan konferencián, ami ezzel foglalkozik, a szír keresztények jogait kérjék száma. Köszönöm szépen, Pirker kollega. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Egy vesztese már biztos, hogy van a szírválságnak, mégpedig a lakosság. 6 millió menekült az országon belül és Szírián kívül. Ez a következménye ennek. Meg vagyok arról győződve, hogy valódi megoldás csak politikai megoldás lehet. Ehhez már megtettük az első lépéseket, és remélem ezek sikeresek lesznek de ezek rövid távú intézkedések. Úgy gondolom, hogy mindenképpen arra van szükség, hogy azt a helyzetet, amely legalább 150 ezer ember megoldatlan helyzetét jelenti, olyan módon oldjuk meg, amelyetben emberhez méltó módon tudják a telet átvészelni a régióban. A bizottság, ahogy mondta, olyan intézkedéseket kell hozni, hogy a közelhez, a szír határhoz közeli infrastruktúrákat kell kiépíteni, erősíteni, iskolákat építeni, hiszen a menekültek javarésze gyermek, a csatornázás, vízvezeték, mint infrastruktúra, az is olyan fontos, hiszen tartós hatásúak, és a menekültek jelentős része már ott él családoknál. És fontos az is, hogy az arab országok figyelmét felhívjuk arra, hogy nem csak Európát eh, kell a kötelezettségére emlékeztetni, hanem a határos országokat is. Az Európai Unió ugyan most a legnagyobb forrásbiztosító, de mégis az arab országoknak is feladata, hogy az arab országokból érkező menekülteket az arab országokban befogadják. Nagyon sok mindenkivel beszéltem ott a régióban, és az a tapasztalatom, hogy szeretnének az emberek ott maradni. Elsősorban ott kell tehát a régióban támogatást biztosítani számukra, hogy a konfliktust követően minél hamarabb visszatérhessenek Szíriába. Köszönöm szépen. López Aquilára következő. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A szíriai konfliktusról szól álláspontról nem sokára szavaz a parlament. Ez egy felhívás a, arra, hogy az Európai Unió gyakorolja azon feladatát és kötelességét, hogy megvédjük a szír lakosságot. De itt nem együttérzésről van szó, szolidaritásról. A tagállamoknak és a teljes Európai Uniónak is felelőssége van nem elegendő az, hogy csupán gazdaságilag támogatjuk a határos államokat, akik befogadtak már több millió menekültet. Az a fontos, hogy az Európai Unió használja az összes olyan eszközét, amely rendelkezésre áll. Tehát az egész, ez egész rendszert be kell indítani, a közös európai menekültügyi rendszert, illetve a vízum mokra vonatkozó 27-es cikket is életbe kell léptetni, hiszen humanitárius okokról van szó, illetve a Schengeni eh, Egyezmény 5. cikkét is életbe kell léptetni, szintén humanitárius okoknál fogva. A, az Európai Migrációs és Bevándorlási Alapban eh, foglalt összegeket, forrásokat is mindenképpen föl kell használni, és fontos, hogy ne csak átmeneti letelepedést kapjanak ezek az emberek, hanem állandóakat. Nem csak Németországnak és Svédországnak kell befogadni a menekültek, hanem az összes az összes európai tagállamnak, és a non-refoulement elvét is mindenképpen életbe kell léptetni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyértelmű, hogy Szíriában mocskos háborút indított el a diktatúra. Vannak olyan csoportok, amelyek ezt arra akarják most felhasználni, hogy további szörnyűségeket kövessenek el. Politikai megoldás lehet erre csak a valódi válasz. Továbbá a határon lévő országok gazdasági támogatást kell, hogy biztosítsanak, az Európai Uniónak pedig a helyszínen azt garantálni, hogy a támogatás ne más célokat, méltatlan célokat szolgáljon. Harmadsorban gratulálni szeretnék én is a tárgyalásokat vezető biztosnak, a tanács részvételének. Az Európai Uniós konferenciára igenis szükség van, hiszen az általános menekült politikára vonatkozó következtetéseket is le kell vonjunk közös felelőssége van az európai tagállamoknak, az uniós tagállamoknak, és megvan a hagyománya harmadik országoknak nyújtott támogatásoknak. A világ minden pontjáról érkező menekültek befogadásának. Végre modern intézkedésekre van szükség, modern menekült politikára, olyanra, amely nem egyszerű egyszerűen a földközi tengeri térség országaira hagyja a menekültek befogadását. A nemzetközi közösségnek, a nyugati világnak is azt az üzenetet kell tudjuk küldeni, hogy csak ha együttműködünk, csak akkor tudunk megoldást találni. Köszönöm. Köszönöm szépen. E, Engel biztos képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Három megjegyzésem van. Mindazok, akik azt mondják, hogy a határok megnyitása a szomszédos országok részéről a hatása van Európa. Nagyon igazuk van, Ciprus és Görögország például szintén szomszédos országoknak minősülnek, és nem tetjük, nem tetjük, ülhetünk ölbetett karral. A Libán, Libanontól, Jordániótól azt várjuk, hogy fogadjanak be menekülteket, akkor ezt ugyanezt kell, hogy elverjük magunktól is. A második megjegyzésem, én úgy érzem, hogy Barnyó biztos, Barnyó biztos nagyon érdekes dolgokat mondott. Egyrészt, ami a személyeket illeti, akik el kellett, hogy hagyják lakhelyüket, a befogadókat. Én kevés nagyon nagy országot láttam a befogadó országok között. Nagyon sok olyan nagy ország van, akik nem kapcsoltak el bele. Biztos úr említette a non-refoulement, a vissza nem fordítás eh, elvét. Eh, azt gondolom, hogy erre szükség van jelenleg. Végezetül pedig eh, említette a külföldi katonákat, biztos úr. Azt gondolom, hogy itt elérkezett a véte ideje. Nagyon jól tudjuk azt, hogy belül és kívül kik szítják ezeket a konfliktusokat. Tudjuk azt, hogy ezek Európa partnere, tudjuk azt, hogy Katár, akinek a előtt meg kell vizsgálni, ide tartozik, azt szeretnék, hogyha felrobbanna Szíria. Tehát ezek mind olyan kérdések, amelyekkel politikai szempontból foglalkozni kell. Köszönöm. Milámon képviselő. La cifra a Szíriából származó menekültek száma hihetetlenül magas, körülbelül 2 millió. Jordániában, Libanonban, Törökországban és Irakban koncentrálódnak általában. Hihetetlen tragédiát él meg Szíria. Több mint százezer áldozata van már a háborúnak. A menekültekből körülbelül 1 millió gyerek. Az Európai Unió, ahogy Barnier úr is mondta, az Európai Unió foglalja el az első helyet a nemzetközi adalkozók közül. Biztos úr, az imént azt is elmondta, és örülök ennek, hogy kiáll amellett, hogy az Európai Unió továbbra is segítse. De azt hiszem, hogy ezen, a, ezen támogatás mellett másodjára is segítünk el, el kell érnünk, hogy mi hamarabb lezáruljon a válság. A szír népnek, a szír lakosságnak segítenünk kell, a különböző nemzetközi szereplőket kell meggyőznünk arról, illetve a szír, kép, szír konfliktusban résztvevőket is, hogy mi hamarabb megoldást találjanak. A Genf 2 konferencia nem sokára megrendezésre kerül, ez talán megoldást jelenthet. Az USA és Oroszország megegyezett a vegyi fegyverek le, ö, megsemmisítésében, ezt a lehetőséget ki kell használni, hogy politikai megoldást találjunk. úgy vélem, hogy a fegy fegyverek megsemmisítése nem lelassítani, hanem legyorsítani kell, nem legyorsítani, meggyorsítani kell a háború végét. Rendkívül, nagy, rendkívül nehéz helyzetben vannak ugyanis most a menekültek. Köszönöm. Peria Márko. Szkúria képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A szír tragédiával egy még tragikusabb háborút sikerült elérnünk, de azt nem sikerült elérnünk, hogy ne érkezzenek európai és közel-keleti államokba menekültek milliói. Nagyon fontos témáról beszélünk majd, és egyértelmű véleményt kell megfogalmazni. A szír helyzet sürgős választ kér és igényel. Vannak olyan tagállamok, amelyek plusz erőfeszítéseket tettek az EU-hoz képest. Németországban 14, Németországban majdnem 14, vagy majdnem 15 ezer kérelem érkezett, Svédországba is. Állásfoglalást fogunk nem sokára elfogadni. Véleményem szerint nem csak a menekülteket kell befogadni, hanem sokkal koherensebb megközelítésre van szükség, illetve segítenünk kell azon tagállamoknak, ahol különösen erős a nyomás. E tehát igazi szolidaritásra van szükség, kohenes európai válaszra, nem szabad, hogy a tagállamok elszigetelten reagáljanak Máltára, Görögországra, Olaszországra, mindennapos menekültügyi nyomás helyezkedik, segítsünk nekik, hiszen nem képesek egyedül megállni a helyüket. Köszönöm. Mr. Stier. Stier úr. Tisztelt elnök úr, több mint két millió menekült, több mint 400 ezer gyermek, 11 éves kor alatti gyermek, több százezer ember hajléktalan. Ez ez statisztika, de nem pusztán számok. Ugyanúgy a szír eh, tragédia, mint ahogy a lampedúzai tragikus események is arra késztetik az Európai Uniót, hogy végre lépjen. Hazám 800 ezer menekültet fogadott be a Milosevic agresszió idején. Emlékszem apámra, aki maga is második világháborús menekült volt. Mindebből megtanultam, hogy a menekültek számára az a legfontosabb, hogy legyen lehetőség arra, hogy hazatérhessenek. Ez kell, hogy intézkedéseink központjában legyen. Persze szükség van a vitára, de elsősorban arra, hogy a demokratikus szír ellenzékkel kapcsolatba lépjünk, akik nem üldözik a keresztényeket. Intézkedéseink célja az kell, hogy legyen, hogy minden szír állampolgárnak joga legyen hazatérnie. Köszönöm szépen, Iszája kolléganő. Tisztelt biztos úr, elnök úr, kedves kollégák! Több mint két millió menekült hagyta el Szíriát. A terhüket elsősorban Jordánia, Libanon és Törökország viseli. Támogatni kell ezeket az országokat ebben. A Jordán nagykövet a nyári látogatás során azt mondta, hogy Jordánia belső stabilitását is fenyegeti már ez a helyzet. A humanitárius segélyek mellett az európai országoknak kontingens menekülteket is fel kellett venni, elsősorban nőket és gyermekeket. Németország 5000-et, Svédország 1500-at, Finnország pedig 1500 kontingens menekültet fogadott be, elsősorban Szíriából. A menekült programok mellett persze sokkal hosszabb távú megoldásra van szükség, a kontingens ezt nem éri el. Az országon belül fegyverszünetre van szükség, hogy megfelelő intézkedéseket lehessen a humanitárius segítség számára is biztosítani. Köszönöm szépen. Most elkezdjük a spontán hozzászólások fogalmatát. Kedves kollégák, 15-en kérnek szót és nagyon nehéz lenne mindenkinek a, megadni a lehetőséget, úgyhogy úgy gondolom 7-8 hozzászólásnál nem lesz többre mód. Szavriovieszka asszony az első, akinek megadom a szót. Pani Przewodnicząca! Z raportu Biura Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej Az ENSZ jelentése alapján a menedékjogot kérőktől a menedékjogot kérők száma növekszik. Naponta több mint 5000 ember lépi át a szír határt. Ez óriási probléma a régió országai számára. Ők fogadják be a legtöbb szíriait. Azt gondolom, hogy elsősorban a menedékjogot kérőknek kell segítséget nyújtani, és nem az illegális bevándorlást kell megakadályozni. Bulgária panaszkodott, amiatt, hogy tömeges a bevándorlás Szíriából, és 3000-en távoztak oda, Libanonban azonban 700 ezeren. Nem szabad az erőteljesebb destabilizációt megengedni a régióban. Csak 12 Európai Uniós tagország eltökélt a segítségnyújtás mellett. Én értem azokat a, nehézségeket, amelyeket a költségvetésekben találnak a tagországok, de ezek sokkal kevésbé súlyosak, mint a szír emberek problémái. Köszönöm, Kosta úr. Yes. Grazie, Presidente. E credo che la parola che... Köszönöm szépen, elnök asszony. A szolidaritás az a szó, amely most fontos Európában. Megállapítható, hogy még nem zárult le a polgárháború Szíriában, még akkor is, hogyha a biztonsági talács megoldást talált a vegyi fegyverekre. Európának a politikai megoldás keresésében élen kell járnia. Szerencsére itt van ez az állásfoglalás, amiben egyértelműen kimondjuk, hogy a menekültek kérdése európai, nem pedig az egyes tagállamok problémája. Észszerű megoldást kell találjunk. Barnier biztos európai humanitárius konferenciát említett, amely lehetséges és szükséges megoldás különböző civil szervezetek bevonásával együtt de ezen kívül egy Európ- olyan európai tanácsra van szükség, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ez politikai jelzés lenne, és így tudnánk politikailag és diplomáciaival a menekültek helyzetét megoldani. A Dublin 2 is a megoldás része a menekült helyzetnek. És ezt azért mondom, hiszen nincs most arra lehetőség, hogy a beérkezés országán kívüli más helyen menekült státuszt kérjenek, ez Olaszország számára óriási problémát jelent. Talán egy átmeneti tartózkodási engedéllyel visszaszoríthatnánk az emberkereskedelmet, és amelyet bűnözők folytatnak. Ezeket a bűnözőket el kell már végre az Emberi Jogi Bíróság előtt emberiség elleni bűncselekményért. Vielen Dank. Köszönöm. Két millió embernek kellett már eddig is elhagyni a Szíriát Európa. Körülbelül 8000 embert fogadott be. 8000-et két millióval szemben. Azt gondolom, hogy ez egy cinikus dráma. Egy átfogó um, resettlement programra van eh, szükségünk, hogyha Szíria uh, szomszédos országait felszólítjuk arra, hogy tartsák nyitó határaikat, akkor nekünk is meg kell nyitnunk határainkat, és a legalább bevándorlást is segíteni, lehet, lehetővé tenni egy humanitárius vízummal mi magunk is cseleked, nekünk is cselekednünk kell, nem mutogathatunk folyamatosan másokra. Az embereknek segíthetünk, nem kell, hogy megvárjuk az ENSZ mandátumot, már most is konkrétan felléphetünk, nagyon sok ember érdekében, és eh, ne a szír eh, szomszédokra toljuk át a felelősséget. Köszönöm. Köszönöm. Murphy úr. Köszönöm, elnök úr. Az Egyesült Államok eh, már kijelentette, hogy Szíria kiűzi a nőket, gyermekeket. Több mint két millióan hagyták el az országot, négy, több mint négy milliót országon belül helyeztek át. Brutális polgárháború folyik, alig élik túl. Az elmúlt években a lakosság fele már humanitárius segére szorul. Az emberek pedig nem bíznak sem Assadban, sem pedig az ellenzék vezetőiben. Ebből azt tűnik elsősorban ki, hogy az Európai Unió igen hipokrata, a szavakkal, szavak szintjén nyitott politikát folytat, de minden egyéb tekintetben bezárja az ajtait, militarizálja a határokat. Az Európai Unió naponta 22 centet fordít egy szükségben szenvedőre, pedig ennél sokkal többre van szükség beruházásokra, hogy a szolgáltatásokat biztosítsák, lakás, oktatás, mindenki számára azokon a területeken. Köszönöm, Murphy úr. Gzsib kollega a következő. Köszönöm szépen. Humanitárius katasztrófáról beszélünk ma Szíriában. Az ENSZ biztonsági tanácsa ezen konfliktus kapcsán nagyon lassan hozta meg a döntését. Több mint százezer szír vesztette el az életét a konfliktusban, több millió szír szorult az ország határain kívülre, mások pedig segítségre szorulnak. Segítenünk kell a vallási és más kisebbségeket is, akik, akiket üldöznek, akiket bántalmaznak, és itt a keresztényekre is gondolok. Nem Szíriából származó terrorista csoportok is fellépnek az országban, ezzel destabilizálják a belső biztonságot is. Az EU-s két milliárd eurós segély nem elegendő, ebben megegyezhetünk, ebben egyetértünk, de nagyon fontos, hogy Szíriában béke legyen, jogállamiság alakuljon ki, illetve mindenki visszatérhessen a tagállamába. Köszönöm szépen, mondja az elnök Anna Gomes következő. A Frontex és más európai ügynökségek számára mi a prioritás? Az emberek, az életek megvédése, vagy az, hogy visszatérítsük az emberek? Mit tesz Barroso úr Lampedusa-ban? A legtöbb tagállam reakciója erre a menekültügyi válságra szörnyűséges volt, szégyenletes. Európai migrációs politikára van szükség, egyre több lesz majd a menekült, ahogy a, a háború eszkalálódik. A szír menekülteket és ö, a lakóhelyeket, elhagyókat segítenünk kell, de nem szabad, hogy Szíria kiürüljön. Hatékonyabb Európa jelenlétre van szükség a török határnál, és más szomszédos országoknál a megfelelő csatornákba ba, hozzá e kell eljutatnia. Segít nem szabad, hogy a kormány és mások korrupciója ezt elrontsák. Fontos, hogy lehetővé tegyük a szír ellenzék számára, hogy demokratikus jövőt készítsen elő Szíria számára. Köszönöm, Stojanov kolléga. Köszönöm, elnök úr. A mai témánk az intézkedések a menedékjogot kérők érdekében. Kedves kollégák, hallotta valaki egy konkrét intézkedést? Említette itt a házban valaki konkrét intézkedést. Én ezt ugyanis nem hallottam. Kerülgetjük, mint macska a forró kását, és közben több százezer uh, szíriai lépi át a határ Bulgária és Törökország felé nem tudja senki kimondani azt, hogy Bulgária az az európai tagország, ahová a legtöbb szíriai érkezett, illetve a legtöbb szíriait fogadták. Bulgária volt az utolsó európai tagország, amely tulajdonképpen hiszen terrorista célpontával. Bulgáriában volt egy merénylet, és erről sem szabad megfeledkezni. Amíg ti itt konferenciákról beszéltek, a jövőről, illetve a jövőben idegődött feltételségen módot használtok, ...600 euróból próbálják megoldani a szíriai menedékjogot kérők problémáját, 80 eurós a nyugdíjt átlagosan. Köszönöm. You have the floor, yes. Kérem a következő hozzászólót, elnök asszony. Biztos úr. Szíria új elemet és felmutatott, amelyet Szádám saját nép elleni gáz támadását követően eh, tapasztaltunk. Mindenki elfogadja, hogy a vegyi fegyvereket per se egy éven belül el kell távolítani, de a gyilkosokról senki nem beszél. Mindennek súlyos hatása van a lakosságra. Mindig fennáll a lehetősége, hogy ugyanez újra előfordul. A szír menekültek ezért is tovább áramolnak Európa irányába. Az, hogy hallgatunk a szír humanitárius bűncselekményekről, legitimizálja végül is háborús bűnösök helyzetét, és erősíti a menekült áramok fennmaradását. Nem csak humanitárius segítséget kell közösségi szinten szervezni, hanem nemzetközi bíróságot is be kell vonni. Köszönöm az utolsó hozzászóló pedig Hewitt kollega. Három dolog hangzott el Strasbourgban a közös a menekültekről nem hiszünk a nemzetközi körösségben, nem kapunk gyógyszert a humanitárius segítségre, hogyha pedig ez meg lenne, én lennék az egyik első, aki visszatérek az országba. És ki az, aki Jemenben keresne humanitárius segítséget? Nos, a szír menekült válsága kapcsolatban elnök asszony úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy eh, a brit miniszterelnök G20-as szavaival érve megvalósítsuk azt, hogy a szír menekülteket a legutóbbi hatosá, tüntetések alapján be kell, hogy engedjük Franciaországba és Angliába. Ezek azok a, ez a hatóságoknak a feladata. A az európai áttelepítések 60%-át két ország viseli, ebbe az én országom nem tartozik bele. Nem tudom, hogy van-e olyan, mora, mora, a morálnak van-e olyan definíciója, amely a migránsok saját országokban való szükségét elismeri. Köszönöm szépen, Michel Bárnyénak adom meg végül a szót. Köszönöm, elnök asszony. Minden képviselőnek köszönetet szeretnék mondani a kérdéseikért, felvetéseikért, javaslataikért. De nagyon súlyos időket élünk meg, éppen ezért volt szükség erre a vitára. Mindazon túl, amit már elmondtam, és akkor itt válaszolnék eh, arra felhívásra, hogy hozzunk létre európai konferenciát ebben a témában. Az Európai Bizottság szeretne tehát kiegészítő válaszokkal élni itt a ezen pontján. Weber úr, Szargantini asszony felvetésére reagálva, ők emlékeztettek a számadatokra, én nemzetközi szervezetek számadatai szeretném idézni, ez a menekültügyi főbiztosága az ENSZ-nek, tehát közösen fordultak az Európai Unió tagországaihoz 20 millió áttelepítés kapcsán, és 10 ezer befogadást illetően. Én köszönetet szerettem volna mondani pozitív módon azok az országoknak, akik befogadtak szíriai menekülteket, illetve felszólítani azokat a tagországokat, akik még nem reagáltak hasonló módon, kövessék a jó példát. Tehát ezek um, olyan intézményekről származnak ezek a számadatok, akik uh, leginkább kompetensek a helyszínen, tevékenykednek, és leginkább fel tudják mérni az igényeket. López Aguilar kolléga felvetésére reagálva, ami a humanitárius vízumokat illeti. A legnyitottabb alkalmazást kértük, eh, a humanitárius vízumot, mint formát, viszont López Aguilar úr, emlékszetesen szeretném arra, hogy itt egy szuverén döntésről van szó, minden tagországnak saját beállítására van bízva, hogy alkalmazzák-e ezt a típusú vízumkiadást. Ez egy nagyon érzékeny téma, éppen ezért azt gondolom, hogy a konferencia létrehozásának ötlete a humanitárius fellépésekhez nagyon hasznos volna, azért, hogy ezeket az érzékeny témákat ne söpörjük a szőnyeg alá, hiszen egy szuverén tagországi döntés, kompetencia ezekben a kérdésekben dönteni, tehát nagyon nehéz nagyon nehezek ezek a kérdések, a populista áramlatok miatt is bizonyos tagországokban. Éppen ezért az Európai Uniónak politika érdeke az, hogy ezt a vitát közös szinten folytassa, a legjobb gyakorlatokat kicseréljék a tagországok egymással, és azt gondolom, hogy az ilyen típusú témákat sokkal könnyebb kezelni, hogyha ezeket közösen ragadjuk meg, mint sem, hogyha az egyes tagországoknak ez külön feladata. Engelsz úr felhívta a figyelmet bizonyos tagországos speciális helyzetére, Ciprus, Görögország, aki első vonalban vannak, akiket ez leginkább én, Bulgária, Olaszország. Itt különös missziókat indítottunk el, és értékeljük ezekkel az országokkal a helyszínen azt, hogy milyen technikai, pénzügyi igényekre van szükség, illetve plusz igényekre, ezt a pontot Janakó asszony, Zavrakosz úr is felvetette Görögország kapcsán, a menedékjogi rendszeren kapcsán. Görögországban konszolidálni kell ezt a rendszert, azért, hogy technikai segítséget is tudjanak nyújtani, illetve hát ők is erre rászorulnak valamint pénzügyi segítségnyújtásra is szükségük van. Guillaume uh, úr felhívta a figyelmet uh, a pénzügyi segítségnyújtásra. A biztos nevében, aki uh, ezért felelős, 2013-ban nincsen több rendelkezésre álló pénz ehhez a feladathoz, elértük a korlátainkat, tehát még azt gondoltuk elő 2013-ban meg tudjuk oldani, de a költségvetés megszorítások miatt önök ezeket sokkal jobban ismerik, mint bárki más, de én is ismerem ezeket, tehát meg kell találnunk a forrásokat, éppen ezért az említett konferencia, amelyet önök javasoltak, rendkívül fontos lehet. Végezetül pedig elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt miniszter úr, de Kaiser asszony felvetésére reagálni. A Lampedusa polgármesterének, lakosainak köszönetet mondtam. Nagyon szolidárisak voltak, nem ők voltak egyedül ilyen helyzetben. Nagyon sokan álltak mögöttük. Nagyon sok bátorsággal kezelték a témát, és képviselőasszony ön említette az európai tisztviselők, az ENSZ tisztviselők nehéz helyzetét Beirutban, Damaszkuszban, a civil szervezetek helyzetét én őket szintén megemlítettem én magam is jeleztem azt, hogy a két milliárd eurós humanitárius segítségnyújtás, amelyet a régióban eh, juttattunk Szíriának, a szomszédos országoknak, 44%-ának a segítségnyújtásnak Szíriát eh, érinti, illetve Szíria kapja a civil eh, szervezeteken, adminisztrátorokon keresztül, de hangsúlyozni kell azt is, hogy ezek az emberek nagyon nehéz helyzetben vannak, életüket veszély fenyegeti, életveszélyben dolgoznak nagyon sok oka van ennek a drámának, amely nem csak Szíriából érkezett, hanem más országokból is, tehát nagyon fontos közösen szembenézni a problémával. Mint említettem, és ne hagyjunk senkit magára, európai válaszra van szükség, hiszen a probléma is európai Éppen ezért ezeket a dimenziókat, ezeket az eszközöket közösen kell alkalmazni, a humanitárius fellépéseket, művel, művel, műveleteket, az első vonalas országos segítségnyújtását, a civil védelmet, polgári védelmet, az emberkereskedelem elleni küzdelmet, a fejlesztési segítségnyújtást, mind össze kell fogni a befogadó országok kérdése, a menedékjogot kérők befogadásának kérdése. Nagyon fontos, hogy ezt megfelelő jó szinten közösen oldjuk meg, és ez az európai vezetők feladata. Tehát mindennek van politikai dimenziója is, ez nagyon komoly, minden egyes tagországi vitában is, mindenki a saját tagországában is. Éppen ezért nagyon fontos európai szint politikai vitát nyitni erről a kérdésről, és nem e, külön tagországi vitákat. Köszönöm szépen még ezt a lehetőséget, és köszönöm a javaslatukat. Uh, Köszönöm szépen. Most az Európai Ügyek miniszterének a tanács képviseletében Leskevics és miniszter úrnak adom meg a szót. Elnök asszony, igen, hálás vagyok azért a vitáért, véleménycseiréért, amin ma részt vehettem. Az Európai Unió és a tagállamok lehetőséget, körülményeket biztosítanak ahhoz, hogy könnyítsék a menekültek helyzetét, de természetesen e, nem elégedhetünk meg ennyivel. Több mint 2,1 millió szír már megtapasztalta azt a drámai helyzetet, amit a menekült helyzet jelent. Az év végéig nem tudhatjuk, mennyien jönnek még, és 2014-ben hányan menekülnek. Természetesen a menekültek szenvedését leginkább úgy tudjuk megelőzni, hogyha megszüntetjük, megszüntetjük ezek okát országukban és tartós békét biztosítunk ország, az országban. Rámutatnék arra, hogy a litván elnökség a kezdet kezdetétől, az elnökségi ciklus első napjától aktívan bekapcsolódott a szír válság kérdésének megoldásába, és múlt hónapban Vilniusban elfogadtuk azt a dokumentumot, amely a közös európai lépéseket jelenti a tartós megoldás keresésében. A litván elnökség továbbra is aktívan együttműködik a bizottság főképviselőjével és alelnökével, és minden olyan érintett féllel, amelyel és akikkel együttműködve újra stabilitást biztosíthatunk Szíriának. Hogyha mégsem sikerülne mindez, akkor és minden lehetőséggel biztosítani kell azt, hogy védjék a civileket és a humanitárius elveket. Null tolerancia a gyilkosságokkal, visszaéléssel, erőszakkal, gyermekek előzésével és a nemi alapú szexuális erőszakkal szemben. Ezek a leggyakoribb áldozatok ugyanis gyermekek és nők. Mindenkinek biztosítani kell a humanitárius alkalmazottak az egészségügyi személyzet biztonságát, hiszen minden területen orvosi segítséget nyújtanak jelenlétükkel. A humanitárius tevékenységet az országon belül erősíteni kell, és lehetőséget kell biztosítani, hogy a humanitárius és orvosi ellátás a szükség szerint minden területre elérjen. Az EU részéről pedig támogatnunk kell az ENSZ központi szerepét a humanitárius segély koordinálásában. Csak így lehet hatékony támogatást biztosítani. Ez a helyzet sürgőssége és a súlyos pénzügyi terhek miatt kulcsfontosságú. E, legalább e célokat el kell érni remélem, hogy ha valóban így lesz, akkor az előre jelzetnél lassabban növekszik a menekültek száma, sőt, remélhetőleg majd a nem túl távoli jövőben akár csökken is a menekültek aránya. Nos, nézzük a, a konkrét javaslatot, amit Verhofstadt úr terjesztett elő. Egy humanitárius konferencia a parlamenti állásfoglalásnak megfelelően. Természetesen üdvözlöm a javaslatot. Sőt, üdvözlöm a, bizot, a bizottság, illetve bármilyen biztos pozitív válaszát. Az elnökség kész arra, hogy szorosan együttműködjön a bizottsággal e kérdésben, hiszen a bizottságnak a feladata ez. De a konferencia nem elég. Az Európai Uniónak nyomást kell gyakorolnia más globális szereplőkre, szereplőkre is, akik érintettek és részt vesznek a szírügyben. Közös felelősséget kell vállaljanak ők és a legégetőbb humanitárius problémák megoldásában. Szeretném a lehetőséget megragadni arra, hogy hálámnak adjak hangot. Akvilár úr és az egész Európai Parlament felé, hiszen állásfoglalásukra nagy szükség volt, és a legmegfelelőbb időben született meg. Közös erőfeszítésekkel biztosíthatom önöket arról, közös kiállással segíteni tudunk a szír népnek, és lépéseinkkel tartós megoldást tudunk biztosítani. Köszönöm szépen. Ezzel a vita végére értünk. Van egy állásfoglalás tervezet. Erről, holnap, erről a mai napon 11.30-kor szavazunk. Következő napi rendünk pontunk